Az elnök. Kérnek szépen mindenkit, hogy foglaljon helyet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Hölgyeim és Uraim, szeretném Önöket arra kérni, hogy foglaljanak helyet, hogy elkezdhetjük a munkánkat. A 49-es 2011-es nyilatkozat, amely a amelyet Eszter de Lange, Pavel Poklás, Litte, André Lecenoni nyújtottak be, megkapta a parlament többségét, és a 123-as cikk értelmében így a címzetteknek átadjuk, és ezt a jegyzőkönyvben úgy fogjuk feltüntetni, mint ez ezen ülésen elfogadott szöveget, és ezzel kapcsolatban Schlüter kollégának adom meg a szót. Thank you. Thank you, President. I... Köszönöm, elnök úr közös erőfeszítésről van szó Dan Jögelsen, Pastor de Lange és Andrea Zanoni között. Keményen dolgoztunk, mindenki, aki aláírta. A bizottság azt mondta 8 évvel ezelőtt a parlamentnek, hogyha a szállítási időt csökkenteni tudjuk, akkor legyen meg hozzá a politikai nyomás. Most már a parlament ezt elérte, és egy millió aláírás jellemzi a kezdeményezést, amit többen is kezdeményeztek. Egy millióan több miniszter is aláírta, több mint a fele a parlamenti képviselőknek, úgyhogy megvan a politikai nyomás, bizottság, kérjük akkor a jogszabályt. Köszönet mindenkinek! Das war der Abgeordnete Jörgensen. Jörgensen kollega kapja meg a szót. Moment. Köszönöm, elnök úr. Két biztos állt fel itt, és mondta, hogy lesz új javaslat a jogszabályokra ezen a területen. Már kétszer is előfordult ez, de még semmit nem látunk. Több mint egy millióan írták alá, mi is azt mondtuk, hogy szeretnénk új jogszabályokat. A bizottság most már nem késlelkedhet. Köszönöm. Die schriftliche Erklärung Nummer 5. Az 50-es per 2011-et írásbeli nyilatkozat Slavi Binev, Jonathan Montalto, Nirzsava, Mario Mauro Hanutakula, amely a sakkozást vezetné be az iskolában.